az Európai Unió, Európai Unió lakosai számára annak a, vesz, számára annak a veszélye, hogy elkapják az ebola vírust, igen, csekély. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezzel lezárom a vitát. Mielőtt rátérnék a következő napi rendi pontra, szeretném, a, ö, szeretném lezárni, szeretnék lezárni egy kérdést. Euh, aussi l'application du règlement pour... A szolgálatok megnézték, Eh, az, hogy milyen szabályok vonatkoznak a módosításokra. A 192-es eh, szabály szerint, hogyha a jegyzőkönyvet ellen valakinek eh, ellenvetése van, akkor adott esetben figyelembe lehet venni a módosításokat. Gordist megkérdeztem, Gordis képviselőt megkérdeztem, hogy milyen módosító javaslatot módosító javaslatot nyújtott be. Én elküldtem a végső döntést, mert biztosítani szerettem volna azt, hogy a tiszteletben tartjuk az képviselők munkáját. Nekem volt igazom. Azt szeretném, kérem tehát, hogyha van egy módosítás az önök részéről, az ön részéről nem lehet politikai módosító javaslatot benyújtani, mert ez nem politikai vita. Hogyha a szövegről van, szöveggel kapcsolatban van valami eh, hiba, amelyet ki, eh, eh, ki szeretne javítani, módosítást szeretne benyújtani, technikai módosítás, ez rendben van, ezt meg lehet tenni. De egyéb esetben el kell utasítanom a módosítást. Hogyha tehát szavazásra bocsátható a módosítás, akkor szavazásra bocsátom, ha nem, akkor nem. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy rátérhetünk erre a szavazásra. Valóban a szabályzat egy kicsit hát homályos, tehát ha módosító javaslat útján járunk el, akkor a következő módosító javaslatot javasolnám, amely kiegészíti az első bekezdést, a hatos cikk első bekezdését. Ez a kiegészítés az első bekezdésre vonatkozik tehát. Az EU és Ukrán, Ukrajna közötti társulási egyezményről van szó. Ez az eljárás ez nem szabályozott, és ezt nem nyújtották be az európai képviselőknek egyetértésre. Tehát ez a szabálynak meg nem felelő eljárást nem nyújtották be véleményezésre az európai képviselőknek. Azt hiszem, hogy ez elfogadható, és ez kiegészíti a jegyzőkönyvet olyan módon, hogy ez konkrétan és egyértelműen visszatükrözi azt, ami történt ezen az ülésen. Köszönöm. Köszönöm szépen, tiszteletben tartom az ön véleményét, de ez politikai módosítás, ez egy kommentár, ez egy, ez egy megjegyzés. Erről a témáról nem volt vita, úgyhogy ez nem, ezzel nem lehet kiegészíteni a, a jegyzőkönyvet, sajnos ezt nem tudom elfogadni. Je peux pas ajouter. Je, je, on va procéder. Folytatjuk tehát a napi rend eh, következő eh, témájával. Meg fogjuk hallgatni bizottság alelnökének, az Unió külügy és biztonságpolitikai főképviselőnek a nyilatkozatát. A téma az iraki és szíriai helyzet, valamint az ISIS által indított támadás többek között a kisebbségek küldözése. Megadom a tanácsnak a szót.